Please can may I pray you to sit to take the Kérem foglaljanak helyet. Örülök, hogy a biztos úr eljött körénk. Ötinger biztos úrról van szó. Örülök, hogy eljött. Ez egy külön ülése a szakbizottságunknak, és sikerült megszervezni ezt a találkozót a biztos úrral, és ezzel együtt tudjuk megtárgyalni a napi rendünket. Olaszul folytatom ezek után, csak hogy biztosra menjünk, van egy néhány dolog, amit három dolgot kell elvégeznünk. Tudta, eh, siete, avete... Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy a napirendel az egyes pontos, a napirend elfogadása van-e észrevétel, amennyiben nincs, akkor tekintsük azt elfogadottnak. Köszönöm szépen. Jöjjön a második pont, a tolmácsolás. Tájékoztatom önöket, hogy a tolmácsolás franciául, németül, olaszul, angolul, dánul, spanyolul, görögül, portugál, csehul, észtül, magyarul, litvánul, lengyelül, szlován, bulgár és román nyelven férhető a mai napon hozzá. Mint tudják, az interneten is közvetítik a ülésünket, és akkor következenek most a fontos dolgok, nevezetesen az eszmecsere a digitális gazdaságét és felelős biztossal Günther Ottingerrel. Természetesen Öttinger út mindenek előtt üdvözlöm, első ízben találkozunk a meghallgatás óta, és az ITRE szakbizottságul együttesen hallgatta meg Öttinger urat a szakbizottságunk, utána pedig a meghallgatása után szavaztunk és támogatalók tettük ezt meg. A következő módot javaslom a délután megszervezésére ha javasolnám, hogy 10 percben beszéljen ön, biztos úr, utána pedig jöjjenek, jöjjenek a kérdések a kollégák részéről egy első menetben, erre aztán válaszolna a biztos úr, és amennyiben megengedik, akkor azzal kezdeném, hogy néhány észrevételt fogalmazok meg. Nevezetesen a fő nagy témaköröket szeretném megjelölni a szakbizottságunk szempontjából. A szakbizottságunk kicsit megváltoztatta a működési rendjét, erről szeretném önt tájékoztatni, ugyanis a témáknak a kiosztása tulajdonképpen kettő főigazgatóságot érint, és szeretnénk hogyha a szakpolitikáknak a megoszlása a kulturális és a médiumok tekintetében globális lenne teljes mértékben, mert ugye ez nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan is lesz majd felül vizsgálva az audiovizuális tevékenységekről szóló irányelv. Ezen irányelvvel kapcsolatosan láttuk az ön programjában, hogy a téma csak 2016 végén merül fel. Márpedig egy nagyon jelentős témáról van szó a mi szakbizottságunk szempontjából. Mindig is annak voltunk hívei, hogy gyorsabban reagáljunk ezen téma fejleményeire. ugyanis olyan tevékenység az audiovizuális sugárzás, amely mindenképpen sürgős fellépést igényel. A második téma pedig a Kreatív Európa témaköre, ennek vagyok a jelentés tevője is, és elhangzott már az a biztosi megnyilvánulásokban, hogy megosztott témakörről van szó, még akkor is, hogyha a médiumok témájához is kapcsolódik ez, azért a kulturális tevékenységnek a széles ágyával értendő ez a témakör. A kérdésünk az lenne, hogy hogyan fogják megszervezni, megosztani ezt a témát többek között pénzügyi szempontból Valamennyi kollega ezen kívül érdeklődik a szerzői jogok iránt. Nagyon jelentős témáról van szó, a Juri szakbizottság az illetékes alapvetőre témában, de mégis a mi szakbizottságunk is rendelkezik illetékességgel, éppen ezért mi is e témában szeretnénk megnyilvánulni. Nagyon nagy érdeklődést tanúsítunk iránta. Aztán jöjjön most kettő további téma. Először is a digitális tevékenységeknek a köre, a kulturális témáknak a digitalizációja, a kulturális örökségben hogyan nyilvánul meg a digitalizálás, és nyilvánvalóan a kultúra széles értelmébe értendő, és nyilvánvalóan a Digi Collectet is fogja ezt mozgósítani, amely a Digi Campbell, Campbell származik, és itt megemlítendő mind a Euro News, mind pedig az audiovizuális kulturális megfigyelő központ, és hát a Euro news kapcsolatosan kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen terveik e- vannak etére. Az utolsó nagy témakör az oktatás. Örömmel konstatáltuk, és nagy várakozásokkal nézünk elébe annak, hogy az oktatás Juncker elnök úrnak egyik kiemelt területen, legalábbis az ő megközelítésében, és ez kapcsolódik a műholdas programokhoz, illetve a információs és kommunikációs technik- technológiáknak, az IKT-knak a téma köréhez, éppen ezért nagyon izgat minket az, hogy milyen javaslataik vesznek e témában is. Ennyit akkor tehát a tematizálás tekintetében, és ezáltal azt hiszem érzékelhető volt, hogy mire számít a szakbizottságunk, de természetesen majd a kollégák konkrét kérdések formájában pontosítják még ezen felvetéseket. Önni a szó, biztos úr. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt hölgyem és uraim, képviselők. Köszönöm szépen a meghívót és a tartalmi bevezetést is. Tisztában vagyok azzal, hogy a bizottságon belül a feladatomra nézve nem csak egy szakbizottság érdekes, hanem több. Először is szólni kell az ITRÉ-ről, a, a belső piacsal foglalkozó szakbizottságról, a jogi szakbizottságról sem szabad megfeledkezni, és bizony törekszem arra, hogy a belátható időben megvalósítandó projektjeinket időben egyeztessük önökkel, hiszen az önök szakbizottság is érintve van, és szeretném kilátásba helyezni, hogy transzponás lesz a kabinetten bármilyen formában, bármikor, és nem teljesen elkészült tanulmányokat, tervezeteket is megkaphatnak tőlem, amiket az Európai Bizottság kidolgozott illetőleg amit az Európai Bizottság megbízásából dolgoztak ki, és e, az elmélyített e, tudás megszerzéséhez szükség van ezek ismeretére, akkor átadjuk. Mi a digitális egységes piacot szeretnénk kiteljesíteni. Európa egy értékközösség, a béke uniója, ez egy e, valuta közösség is, és egységes piac. És bizony, van egy egységes működő piacunk, anélkül, hogy nemzeti határok működnének, vonatkozik ez a termékekre, textilre, teherautókra, autókra, banki szolgáltatásokra, agrártermékekre, de nem vonatkozik a digitális ágazatra. 28 széttöredezett részpiacról beszélünk a digitális területen. A szabványok, a szabályozás az, amiről itt beszélek. Itt aggodalommal látjuk, hogy Dél-Korea, India, Kína, Egyesült Államok, tehát a világ nagy régiói, technológiai előnyre tesznek szert, így több munkahelyet teremtenek, több értéket teremtenek. Itt be kell hozni őket, és erre együtt kell törekednünk. A víziónk azt jelenti, hogy egy digitális unió jöjjön létre. Májusban Anzip kolléga az én közreműködésemmel, meg más biztosok közreműködésével a digitális egységes piaci stratégiánkat be fogjuk mutatni. Már most láthatóak a következő komponensek 2015-2016 vonatkozásában. Először is az adatvédelmi alaprendelet az optimizmusunk azt tartalmazza, hogy a tanácsban jó esélyünk van erre, és a parlamenttel 2015 vége előtt döntésre jussunk erről a rendeletről, amit egyébként a bizottság már 2012-ben előterjesztett a parlamentnek, de a tanácsban hát nem elmélyülten tárgyaltak róla, de egyre inkább látjuk a haladást a tanácsban is hogy ezt az adatvédelmi alaprendeletet idén évvége előtt hatályba lehet léptetni. A Telekom egységes piaci irányelv a következő fontos pont, amit a parlament májusban konkrét útumokkal tárgyaltak meg, és azt kell látni, hogy a miniszterekkel hosszú hosszasan tanácskoztunk, és optimista vagyok, hogy a lett elnökség márciusban meghatároz egy mandátumot, vagy megkap egy mandátumot, hogy tárgyalni tudjanak a parlamenttel. Érzékenyek a következő pontok, például a hálózati semlegesség meghatározása, egy időtengely a roaming végrehajtásával kapcsolatban, és hogy szinten tudjuk a spektrum politikát harmonizálni és koordinálni. Csak mellékesen jegyzek meg a hálózati rendszer irányelv a tanács előtt jó úton jár. Ez lenne egy első platform, egy szabványplatform, ami az európai adatbiztonságra törekedne, és nyár előtt, tehát 2015 nyara előtt szeretnénk ezt elfogadtatni. A legnagyobb kihívás a copyright területén, a szerzői jogok területén jön. Az európai szerzői jogok, a copyright különböző irányelvekben került megfogalmazásra. 2001-ben még az analóg világban fogalmazták meg az első legrégebbi formáját ennek. Ezért az az ambíciónk, hogy idén nyáron ősszel egy jogalkotási javaslatot készítsünk egy korszerű digitális copyright törvényre a tanulmányok, a jogi elemzések, a szakértői vélemények megszülettek, jó részt megszereztük ezeket, még elmúlt héten kerekasztal beszélgetéseket szerveztünk, hogy a különböző kívánságokat még befogadjuk, és most egy kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség valamennyi érintett részéről, aki az értékteremtési lánc részese, aki szellemi tulajdont hoz létre, a forgatókönyvíró, a filmrendező, a zeneszerző, maga a zenész természetesen, az újságíró, aki újságcikket ír például, előtte kutató munkát végez, aztán kommentálja azt, amit elvégzett, aztán a kiadók, a továbbítók, a szellemi tulajdon továbbítói szóba kerülnek, és másrészt van a hálózati közösségnek, a felhasználóknak egy elvárás, hogy mindenhez hozzáférjenek, ami digitálisan rendelkezésre Felvetődik a kérdés itt persze, hogy a tudomány, a közkönyvtárok különleges hozzáférési jogokat élvezzenek-e, és hogy az értékesítés, a felhasznosítás hogy történik. Hogyha a szellemi tulajdon, az intellektuális munka nem kap piacot, akkor nem ér semmit, mert nem lehet értékesíteni, ami oda vezet, hogy szellemi munkák pusztulnak ki, halnak ki. Schiller, Shakespeare és mások, és Udo Jürgens is az, aki és mindenki érintve van itt, mert a fiatal generáció nem akar szellemi munkát végezni majd, hogyha abból nem tud megélni, hogyha abból nem tud karriert csinálni, hogyha jövedelemre nem tud szert tenni, és nem tud uh, tulajdont kialakítani belőle. Mi azt szeretnénk, hogy tavasszal őszerbe tudjuk mutatni a törvénytervezetünket, hogy ezen az alapon cikről cikre végigmenve rajta önökkel együtt megteremtsük ezt az egyensúlyt, vagy hát beszéljünk, hogy hogyan tudjuk ezt megteremteni párhuzamosan vannak ezzel kapcsolatban nemzeti törvények is, Spanyolországban, például, vagy Németországban is a idevágó védelmi törvény, de úgy tűnik, hogy ezek a nemzeti jogalkotások nem fognak eredményre vezetni, mert a világ nagy IT cégei, a Google, a Facebook, tehát az amerikaiak mindenek előtt nem fogják elfogadni a nemzeti szabályozást, csak egy európai szabályozással, az európai egységes piacon és megfelelő versenyjogi intézkedések által kísérve tudjuk őket rávenni arra, hogy betartsák a szabályokat. Nos, önök aggodalommal említették az audiovizuális irányelvet, Biztosíthatom önöket arról, hogy vannak nagy ambícióim ezen a területen, ismerem az elvárásaikat, és ismerem konkrét képviselők elvárásait is. Ebben az évben a REFIT keretében felülvizsgáljuk ezt az irányelvet, és az az ambícióm, hogy 2015-ben le is zárjuk ezt a felülvizsgálatot. Lehet, hogy az Európai Bizottság munkaprogramja nem volt elég ambíciózus a megfogalmazásában. Nem arról van szó, hogy 2016-ban akarunk végezni, 2015 végén akarok végezni vele, hogy közvetlenül azután megkérdezzem önöket is, és döntést hozzunk, hogy egy tényleges felvizsgálatra, módosításra ezek után szükség van. Én úgy látom egyenlőre ideiglenesen, hogy felül kell ezt vizsgálni, és át kell írni. Ekkor viszont 2016 első felében, sőt akár első negyedévében szeretném a reformot megcsinálni, tehát egy reformváltozatot elkészíteni a bizottság keretei között, aminek a célja az, hogy 2016-ban a parlamenti vita a parlament előtt és a tanács előtt is a mi módosítási javaslatunk alapján elkezdődhet 2016-ban. Nem húzom az időt, higgyék el nekem, tényleg arra törekszem, hogy 2015 végén egyértelmű helyzet alakuljon ki, és 2016-ban egy reformtervezet megszülessen a mi részünkről, ezt mi kidolgozzuk és előterjesztjük önöknek. Egy további téma. A kulturális erőforrásaink ügye, illetve hogy hogyan lehet ezt digitalizálni. Az átalakítás a digitális világba. Nagyon fontos témám és korlátozott költségvetési lehetőségek ellenére ők tudják a Connecting Europe digitális komponense 9 milliárdról 1 milliárdra szinte méltánytalanul lecsökkent, és szeretném a strukturális és beruházási alapjainkon keresztül a Connecting Europe révén és más költségvetési források révén a települések a tagállamok számára ezt a célt, hogy digitálisan mentjük el a kulturális javainkat, nos, ezt próbáljuk elérni. Ismerik a Juncker tervet, önök is említették ezt, pillanatnyilag két súlypontról beszélünk, amit kiemelünk. Örülök, hogy Jean-Claude Juncker, hálás vagyok ezért, de az egész bizottság, sőt a parlament is szerintem. Nos, a digitális beruházásokban egy súlypontos területet látnak, és arra törekszem, hogy ne csak síneket és utakat építsünk, hanem ugyanilyen mértékben digitális infrastruktúrákat is elindítsunk és társfinanszírozzunk ez egy fontos ambícióm. Egy sor beruházási konferenciára járunk, a tagállamokkal együtt, a helyi önkormányzatok szövetségeivel, a régiók bizottságával és a telekom ágazattal, illetőleg a finanszírozókkal, finanszírozó intézetekkel együtt, mit, és arról beszélünk, hogy mit tudunk csinálni annak érdekében, hogy az eddiginél gyorsabban, főleg vidéken a széles sávú infrastruktúrát, az üvegszálas hálózatot megteremtsük, és az egészet tényleg meg is tudjuk csinálni. A második pont a képzés, oktatás, a skillek, a szakképzésről is szó van. Azt gondolom, nem csak évente plusz 150 ezer IT specialistára van szükség az európai piacon, évről évre beszélek, ezt a tagállamok hatáskörébe kell bízni, a felsőoktatásról beszélünk, ő nekik kell ezt biztosítaniuk, de a tagállamokkal és a miniszterek akikkel igenis beszélni akarok a menetrendekről, a célokról, hogy ezeket kitűzzük, hogy a megfelelően képzett felsőoktatással rendelkező emberek tényleg létrejöjjenek a digitális szektor számára. De nem csak ezekről van szó, hanem mindenkiről egy digitális képzésről van szó az összes európai polgár vonatkozásában. Itt azon gondolkodunk pillanatnyilag, hogy szociálisan hátrányos helyzetűek számára, munkanélküliek számára egy megfelelő programot alakítunk ki, egy voucher programot, és a Juncker terv keretében adnánk ki ezeket a vouchereket, és így tesszük lehetővé ezen emberek számára, hogy továbbképzésen vegyenek részt a digitális kompetencia megszerzése érdekében, amit szakszervezetek, népfőiskolák, gazdasági szervezetek, kereskedelmi egységek tudnak felkínálni, és gyakorlatilag egy aranygyeplőt hozunk létre, és az emberek igenis szabadidejükben szerezzenek képzést, és egy alapkompetenciát szerezzenek meg, amit mindenhol fel lehet használni, online bevásárlásnál, egy egyszerű bevásárlásnál, vagy bármilyen munkahelyen. Itt van a tárgyak internete, ehhez egy nagy lökésre van szükség a szakképzésben, a képzésben, az oktatásban, a lakosság számára hardware szoftver területen megfelelő kompetenciákat kell egyszerűen kialakítani. Tehát egyelőre röviden így reagálnék a felvetéseikre, de a kabinetem természetesen számokat, konkrét tényeket is szívesen bocsát az önök rendelkezésére, a, abban az értelemben, hogy mi dolgozok ezeket. Köszönöm szépen, biztos úr. Kedves kollégák, egy órá áll rendelkezésünkre, hogy a biztos úrral beszélgessünk, úgyhogy Libecska asszonynak adom meg először a szót. Tessék! Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, dwie kwestie. Po pierwsze... Köszönöm szépen. Biztos úr, két kérdésem lenne. Először is említettem, hogy felül kell vizsgálni az, audiovizuális, az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelvet. tervezi -e, hogy megkönnyíti a nemzetközi tanulmányok folytatását, mégpedig a modern technológia eszközeinek segítségével. Ennek az irányelvnek meg kellene könnyítenie a tudományos világ szakemberei közötti párbeszédet. Második kérdésem. Meg tudnám mondani, hogy milyen javaslatok szerepelnek A TTIP megállapodásban a szerzői jogokról, valamint a fogyasztóvédelmi jogokról, valamint a múzeumok, illetve könyvtárak anyagainak digitalizációjáról. Köszönöm. 13-an kértek szót, úgyhogy megpróbálom két részre osztani a hozzászólók listáját. Léver úrja a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az biztos úrtól a következőt szeretném kérdezni. Tervezi-e a geoblocking eltörlését a bizottság az Európai Unióban? milyen mértékben kívánnak hozzájárulni az Európa határain átnyúló, illetve az, Európai, az egész Európai Unióra kiterjedő tartalmak finanszírozásához. Köszönöm, itt Ruper asszony szó. Köszönöm Öttinger úr, amit elmondott. Négy kérdésem van. Azon közé tartozom, akiket nagyon érdekel az audiovizuális média szolgáltatásokra vonatkozó irányelv átalakítás. Azt hiszem, hogy ez már nem teljesen aktuális, és meggyőződésem, hogy a platform definíció platform szabályozás átalakításra szorul. Ki érdekelne, hogy ön is így gondolja ezt. A második pont, hogy a hálózati semlegesség milyen definíciójával rendelkezik ön. És a másik pedig említette a Google, Google-t is, egyfajta járulékot. Ezt hogyan gondolja? A következő pont pedig az Ajranet finanszírozását hogyan képzeli? Eh, grazie, eh, collega Adinolfi. Adidolfi úr a szó. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt a biztos úrnak szeretnék egy kérdést föltenni, hiszen a bizottság sohasem pontosította, hogy az alelnökök, illetve a biztosok között milyen mértékű és hogyan valósul meg az együttműködés abban az esetben, hogyha több tárcát érintő témá kerül a rendre. Számomra ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen a szerzői jogokkal foglalkozom. Először is, ami az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelvet illeti. Itt értékelésről is beszélünk. Mit értenek itt az értékelés alatt? Konkrétan, hogy fog ez az értékelés kinézni? Miből fog állni? Ami pedig a további munkatervet illeti. Mire számíthatunk? A déleurópai országok szempontjából nagyon fontosnak tartanám, ha elmondaná, hogy ön, illetve a bizottság tervezi-e az összes KKV védelmét, melyek az audiovizuális szektorban dolgoznak, hiszen ezek rendkívül sokat szenvedtek a gazdasági válság miatt. Amit ön mondott, illetve amit az alelnök úr mondott pár nappal ezelőtt, nagyon jó lenne, hogyha ennek fényében többet tudhatnánk meg az audiovizuális piaccal kapcsolatos további tervekről. Terveznek-e valamiféle harmonizációt az uniós tagállamok szintjén a szellemi tulajdonjog témájában, ami pedig a közvetítők szerepét illeti, felelősségét illeti. Természetesen az alapvető jogokat tiszteletben kell tartani, viszont tiszteletben kell tartani a szolgáltatók, az online szolgáltatók jogait is. Gyakran ennek az ellenkezőjét látjuk megvalósulni Olaszországban. Ami a szerzői jogokat illeti, ez gyakran a, gazda, a kreativitás kárára megy hiszen hogyan tudnának a fiatalok hogyan tudnak a fiatalok kifejteni a kreativitásukat, hogyha nem kapnak érte megfelelő juttatásokat. Vegyünk egy példát most. A Walt Disney Grimm mesékre építette a birodalmát, de sosem fizetett ezért semmiféle szerzői jogot. Köszönöm. Kérem a hozzászólókat, hogy tömörebben eh, tegyék fel a kérdéseket. É. Eh, gracias, señor Ettinger, por las eh, palabras y la presentación que nos ha realizado. Elnök asszony, köszönöm szépen és Ötinger biztos úrnak is köszönetet mondanék az elmondottakért. A médiumok pluralizmusa témájában nyilván egyet fog érteni velem akkor, amikor azt mondom, hogy az online digitális tartalomnak a szolgáltatását is ide kell sorolni, és fontosnak kell tartani, és e szíven kiemelni. Ugye ott van az októberben megszavazott rendelkezés a szerzői jogok témájában egy olyan törvény, amely az országomban nagyon sok vitát vált ki. Az online tartalmakra foglalkozik ez a törvény, és hát gyakorlatilag a kérdésem az, hogy a Google On News témájában, egy egyéb témákban is mit szándékozik tenni azért, hogy védelmezze a sajtó szabadságot akkor, amikor a különböző reformokon dolgoznak a megújított irányát témájában. Elnök utolsó hozzászóló. Äh, Köszönöm biztos úr, hogy időt szánt ránk a mai nap, hogy rendelkezésre áll, hogy kérdéseket tegyünk fel és ön válaszol. Számomra több súlypontot kell megemlíteni, egy néhányat már felvetettek a copyrightról, én is szeretnék rövid beszélni a szellemi tulajdonokról, aztán a területiség elve, az egységes európai cím, mint téma, jogcím, vagy kiegészítve, nem kell ezt szembeállítani egymással feltétlenül, hanem van egy lehetőség, hogy a területi elvet kiegészítve alakítunk ki egy értékesetési láncot, tehát könnyebbé tesszük, hogy az európai licenszeket megszereze valaki, és így erősítsük a digitális egységes piacot. Kíváncsi vagyok, hogy a bizottság erről mit gondol. A következő pont teljes mértékben támogatom azt, hogy egységesítsük a törvényi keretet, például a szemlemi tulajdonjog esetében. A kérdés most csak az, hogy az Európai Bizottság tervezi-e, hogy rendeletet alkot, vagy adott esetben irányelvet. Hasonlóan, mint az adatvédelemnél már ezt megcsináltuk, bizonyos alapelveket megfogalmazhatnánk, mondjuk egy rendeletben, és bizonyos dolgokat, ahol rugalmasságra van szükség a tagállami szinten, ott egy ezt kiegészítő irányelvbe tennénk. A TTIP kérdése eh, itt számomra úgy vetődik fel, hogy az audiovizuális média szolgáltatásokat hogyan definiáljuk, ez a kulturális kivétel alá esik, vagy adott esetben a vitákban az amerikai partnerekkel együtt az audiovizuális szektort másképp közelítjük -e meg. Itt az érdekelne, hogy mindenek előtt a kulturális területen, vagy az audiovizuális területen mennyire része a kultúráknak itt Európában, legalábbis a viták keretében, hogy tudják ezt figyelembe venni, vagy mennyire tudjuk kiemelni az általános területből. Aztán a média kompetencia nevelés, oktatás, ez egy fontos pont, ön is említette, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt nem csak a felhasználókról van szó, hanem megfelelően kell képezni az oktatókat is, mert ami igazán hiányzik pillanatnyilag, az kevésbé a fiatal emberek kompetenciája, mert nekik van a digitális média kompetencia területén komoly tapasztalatuk, hanem igazából annak a hatását kell megnézni, hogy a fiatal emberek digitális területen sokkal jobban értenek az ügyekhez, mint az oktatóik. A kérdés tehát az, hogy egy össztársadalmi összefüggésben hogyan tudjuk ezt kezelni, ezért aztán azt kérném, hogy az oktatók képzésére is ügyeljünk. Aztán még egy pontot felvetnék, amit Trüpő asszony is említette nagyon csökkentek az összegek a támogatási területen, a Connecting Europe Facility belül, és más területeken is persze, de ön azt mondta, amellett fog sikra szállni, hogy a Euronews és az Európeána továbbra is támogatást kapjon. A kérdés most éppen az, hogy Euronet Plus esetében mi lesz, hogy ezt azt mondtuk, hogy a rádióadók európai híreket készítsenek, illetve kapjanak, és így a széles tömegeket elérje Európa 2015-re sikerült ezt a költségvetésbe beépíteni, és megkapjuk-e a támogatást arra, hogy 2016-ban és az azt követő években is lesz majd támogatásra. Bene, mi sembra che le domande non, non manchino. A questo punto... Nagyon sok kérdés hangzott el, úgyhogy Ötinger biztos úré a szó. Die Kommission hat ja az Európai Bizottság a tagállami várakozások alapján és a választási kampány, a parlamenti választási kampány alapján is azt tervezi, hogy egy prioritást építünk fel a jogalkotásban, inkább csináljunk kevesebbet, és azt nézzük meg, hogy hol tudunk egyszerűbb szabályokat kialakítani. Az audiovizuális szolgáltatásokkal foglalkozó irányelv egyrészt szerintem úgy kerül vizsgálat alá, hogy hol van reformigény, hol változott a műszaki keret, a piac hol változott meg, a piac szereplői hol változtak meg. Másrészt megvizsgálnánk, hogy túl bonyolultak az előírások, hol túl nagy a bürokrácia, és hol lehet ezt egyszerűsíteni szükség esetén. De kilátásba helyezem, és ahogy én most látom, ideiglenesen szükség van egy módosításra. Ez egy refit intézkedés lesz, még idén szeretnénk ezt lezárni, és aztán az új évben módosító javaslatokat kívánunk előterjeszteni az ard vel az EBU-val és másokkal a kereskedelmi adók kollégákkal, rádió és televíziós területen, és mindenki más, vagy sok mindenki mással is tárgyalok, és kapcsolatot alakítottunk ki. Itt most fontosnak tartom, hogy gyorsan dolgozzunk. Mert hogyha például a jövő év márciusában, áprilisában a bizottság tud csinálni egy javaslatot, akkor nem szabad három évet felhasználni parlamenti tanácsi szinten arra, hogy döntsük, mert akkor lehagy minket a valóság. A digitális területen a technológiai változás olyan elképesztő, hogy képesnek kell lenni arra, hogy egy év alatt, másfél év alatt jogerőt célozzunk meg, mert utána egy újabb változás jön, mert így alakul a technológiai fejlődés, meg a piac is így alakul. Ami engem illet, ebben az ágazatban el kell, hogy mondjam, hogy kutatási projekteket akarunk realizálni, erre van pénz a költségvetésben, hogy digitális projekteket célozzunk meg, hogy új technológiákat az audiovizuális szolgáltatások területén tudjunk társfinanszírozni, és így a közszolgáltatókkal, a kereskedelmi szolgáltatókkal, a televízió, a rádiós területen tudjunk haladni. A digitális ágazat a TTIP tárgyalások során mindedig nem volt súlyponti kérdés. Ami engem illet, az adatvédelem, a safe a biztonságos kikötő egy súlypont lehet. Tehát, hogy ez közös kultúránk legyen abban, hogy elfogadjuk a másik fél adatvédelmi szabályait, de a televízió, a média, a film, az oktatás, a könyvtárak területén, egy hatalmas területen nem látok súlyponti kérdést a tárgyalások során, és nincsen mandátum se rá egyenlőre, és kilátásba helyezem önöknek, és egyetértek azzal, hogy szerintem nem csak piacról, meg gazdaságról beszélünk, hanem ez egy alapellátás, egy kulturális alapellátás, itt egy közösségi feladatról beszélünk, és jó lenne, hogyha az európai kultúránk nem változna, és a verseny, a két nagy piac összevonása túl nagy gazdasági nyomást gyakorolna, ennek nem örülnék. A hálózati semlegességnél nagy számú definíciójavaslat áll rendelkezésre, tagállamoktól érkeznek ilyenek, a bizottságnak is van ilyen, aztán a parlamenttől is érkeztek megfogalmazások. Most a kérdés az, hogy a tanács és a parlament közötti tárgyalásokat hogy tudjuk megkezdeni. Itt megint csak nagy ambícióm van. Még húsvét előtt a tanács, a lett elnökség alatt megkapja, a, hogy a tanács megadja a lett elnökségnek a mandátumot. A miniszter Péterhez nagyra becsülöm ezen a területen. Lettország kezében jó kézben vannak ezek az ügyek, és a luxemburgiak is tovább viszik ezt majd, őnek is komoly kompetenciák van ezen a területen találunk megfogalmazásokat, majd a hálózati semlegességek kapcsolatban, ahogy, hogy el tudjuk kerülni a diszkriminációt, hogy egy minőségi standardet tudjunk biztosítani. A kérdés most az, hogy mennyibe lehet eltérni ettől. Itt csak közszolgálati érdekekről van szó, vagy speciális, speciális szolgáltatásokat is érinthetünk, ahol visszafogott vagyok, tehát nyilván katasztrófa védelem, közbiztonság, közszolgáltatások, itt azt hiszem egy irányba gondolkodunk. A speciális szolgálatoknál kíváncsi vagyok, és visszafogott, hogy ez a speciális szolgálat mennyiben lehet közösségi érdek, hogyha magánszolgáltató nyújtja. Ami a járulékot illeti, hát a Google-t mondta. Ez egy gondolkodás szintjén van most, még nem döntöttem ebben, de az világos, hogy miről beszélünk. Hogy tudjuk elérni azt, hogy platformok, mint például a Google ne tudják kikerülni a szerzői jogot, hogyha ezt szükségesnek tartjuk. Itt felvetődik a napilapok kérdése, a folyóirataink kérdése. Úgy gondoljuk, kell-e még holnap újság, helyi újság, például helyi lap, regionális lap, egy gazdasági folyóirat, egy kulturális folyóirat, újság, stb. Mert az világosnak tűnik, hogy a tartalomra szükség van, de lehet, hogy a papírra nincs. Én, ami engem illet, én szeretek újságot olvasni, egy régi újságot, de a fiam már csak tabletet, táblagépet használ, a foc, és bemegy a német újságok sport rovatába, ahol fociról olvas. Ennek az eredménye az, hogy csökken az előfizetők száma, az én generációm még előfizetett, az fiatalok már nem fizetnek elő, kevesebbet adnak el a standnál is, és hogyha a hirdetések száma is visszaszorul, például állás, lakás, autó hirdetés visszaszorul, nem kapnak pénzt, mert minden online megy, akkor veszélyben vannak, és eltolhatjuk a dolgot de szerintem most kell reagálni. Öt év múlva késő lesz. Most a kérdés az, hogy az újságíróknak mit tudunk biztosítani, a kiadóknak mit tudunk biztosítani, tudjuk-e stabilizálni a helyzetüket, milyen eszközökkel tehetjük ezt meg. Akár járulék is lehet, de ez kérdőjeles. Mit tudunk tenni, és melyik az az eszköz, amely kellő autoritással rendelkezik, hogy nem csak az EU-n belül, hanem az EU-n kívül is méltányolják majd. És hát itt látni kell, Németországban van egy hagyományos ilyen szerzőjogi törvény, de nem ért el olyan sikert, mint gondoltuk. Lehet, hogy Google csak egy európai szintű szabályt fogad el, európai eszközöket hajlandó elfogadni, mert azért abban az esetben mondjuk a versenyjog biztosít a versenyjogi biztosnak különböző lehetőségeket, ha sérülnek az európai szabályok. Teljesen igaza van az oktatók felvetésében igenis a képzett oktatók esetében a továbbképzést el kell indítani hullámszerűen, mert a mai 14 évesek bizony az epek, az alkalmazások igénybevételénél jobban állnak, mint az oktatók. Fiatal embereknél feltűnik még valami. A passzív kompetencia az IT területen nagyon magas szintű, de alig mennek informatikát tanulni. Tehát ezeknek a nagyon jól képzett embereknek, akik a táblagépen, az iPhone-on megelőznek bennünket, de rá kell venni őket arra, hogy a pályaválasztásban is, a továbbtanulásban is ez előtérbe kerüljön, és menjenek informatikai irányba. Ne csak felhasználók legyenek, és amúgy pedig közgazdaságtan, meg jogot tanulnak. Több IT szakemberre van szükség, több felsőoktatási lehetőségre, és távol a más a helyzet, és nem maradunk a többiekhez képest, a világ többi régiójához képest, amikor új szolgáltatásokról beszélünk, új alkalmazásokról beszélünk. Ezt kell, hogy mondjam. További felvetések az Euronet és az Euronews meggyőződésem, hogy ahol lehetőség van rá, ott egy európai nyilvánosságot kell létrehoznunk, mert eh, pillanatilag a nyelvi különbségek miatt, a nyelvi határok miatt ez nem áll rendelkezésre. Ezért ezek a szolgáltatók egy kínálatot jelentenek egy felajánlást jelentenek európai szinten, és ez egy első komponens lenne egy média nyilvánosság létrehozásában. Az Euralnet számára egy interjút is fogok adni, és akkor adott esetben ugyanazokat a kérdéseket és ugyanazokat a válaszokat nem csak egy rádió közvetíti egy európai régióban, hanem összességében ha a rádió ezt át is veszi mindenhol Európában, akkor mindenhol hallható is ami azt jelenti, hogy ezzel az európai intézmények munkája határokon átnyúlóvá válik, és mindenhol rendelkezésre bocsátható, és ezért segítek Gergő kolléganőnek is, és a tanácson belül is, hogy elfogadják az, össze, az erre szánt összegeket, sőt, hát még növeljék is adott esetben, amennyiben tényleg ilyen szükséglet jelentkezik az európai határokon átnyúló média területen. A kérdés most az, hogy Anzip kolléga is közöttem milyen a kapcsolat. Nagyon jó, azt tudom mondani. Mindenhol az a helyzet, hogyha az emberek tudnak csapatban dolgozni, akkor tudnak együtt működni én koordinálom a két főigazgatóságommal a DigiConnect-tel, ami az európai digitális jogokat vizsgálja, és a Digidigit pedig a belső kommunikáció, az adatfeldolgozás, adattárolás területért felel. A heti ülések a két főigazgatósággal és a kommunikációs törvényjavaslatok kidolgozása, az én felelősségem ezen a területen. És amint az én munkám más biztosokat is érint, mondjuk például a jogi területet a szakbizottságon belül, vagy a bizottságon belül, vagy az egységes piac ügye, vagy az ipari ügyek. Anzip kolléga az, aki moderálja ezt a folyamatot, hogy az én tervezeteim és a többi biztos megfontolásai között egy koherens politika jöjjön létre, és ez a vita ne az egész bizottságon keresztül folyjon, hanem csak az érintett biztosokat vonjuk be, ha vita van, ez meccsere van. Holnap például két találkozónk, ülésünk lesz, ahol Anzipur azokat a biztosokat hívja meg, akik a digitális egységes piacért felelősek, 6-7 biztosról van szó, és én, az én fő feladatom a copyright és a TSM holnapi konkrét ülésen a többiek részt vesznek ezen, és az első copyright megfontolásokat értékelik alkotmányjogi szempontból, vagy piacgazdasági szempontból, és a moderációt Anzip csinálja, és utána a dolog visszakerül hozzám, és a, az én munkámat ez nem befolyásolja, én a saját munkámat végzem, de hogy hol vannak elvárások, hol vannak korlátok a többi kolléga részéről, azt megtudom. Ami a szállai tulajdonjogot illeti, itt nyitott vagyok, hogy ez rendelet legyen, vagy irányelv. Ez attól is függ, hogy milyen mélyre akarunk hatolni. És minél mélyebbre akarunk hatolni, annál több rugalmasságra van szükség. Hogyha a rugalmaságot akarunk, akkor irányelv. De ha lényegi dolgokra korlátozzuk a tevékenységünket mindenek előtt itt, akkor mm, azt kell, hogy mondjam, bidottes kötelező érvényű rendelet is hasznos lehet, hogyha ezt meg tudjuk tenni. Végül pedig jogi fórumok, szabályozók a legjobb az lenne, hogyha a digitális egységes piacra nézve egy szabályozó lenne, és egy szabályzott lenne, és egy fórum lenne. De hát legyünk reálisak, a tagállamok a digitális politika európai szintre emelésében sok mindenben benne vannak, anyagi jogi területe mindenek előtt, de a jogi fórumokkal kapcsolatos hatásköröket nyilván nem adják ki a kezükből a tagállamok az európai szintre, ezért arra korlátozom, hogy jobban moderáljuk ezt a területet, és a berek esetében ezek a nemzeti szabályozók, hát eh, ott a régi hatásköremből, az éjszából említhetek dolgokat. Például az energia esetében az európai szint eh, sokkal több kompetenciával rendelkezett harmonizáció, összevonás, és hogyha nem tudtak megállapodni, akkor át is vett egyes területeket ez, vagy egyes szabályokat. De a berek 30 kompetens szabályozóból áll, de hát olyan, mint egy ilyen kis ö, ö, klub, ahol összeülnek kávézni néha, de a berek hatásköreit erősíteni szeretném, ez egy fontos lépés lenne részemről, és az európai szintre emelés az fontos, hiszen így tudunk lépni a 28 szabályozó esetében. Noi abbiamo adesso due, tre... Köszönöm szépen, biztos úr. A nyolc következő kolléga teheti most fel majd a kérdését. Mindenkit arra kérek, hogy nagyon röviden fogalmazzon, maximum egy-másfél percben. Zsiló úr szó. Merci, monsieur le commissaire. Je crois que vous avez été euh, très brillant. Köszönöm szépen, biztos úr. Fantasztikus volt. Nagyon nehéz feladatot végzett el az imént, és szeretnék ezt gratulálni. Három kérdést szeretnék feltenni a szerzői joggal kapcsolatban, pedig a francia vonatkozású kérdések lesznek ezek. Említette, hogy van egy irányelv, vannak irányelvek, amelyeket felül kellene vizsgálni, esetleg egybe vonni ezeket. Ami a szerzői jogot illeti, nem lehetne esetleg a francia szerzői jogból európai szerzői jogot csinálni, hogy ne kelljen külön-külön francia, spanyol, olasz szerzői jogról beszélni, hanem egy egységes európai szerzői jogot vezethetnénk be. Következő kérdésem a hordozhatóság, ami a digitalizálással függ össze. Úgy tűnik, hogy a bizottságnak és a parlamentnek is ez egy nagyon fontos kérdés, erről szeretnék többet hallani. Azt szeretném továbbá még megemlíteni, hogy említette, hogy irányelv vagy rendelet formáját ölti majd a szabályozás, Kérdés, hogy hogyan tudjuk majd az alkotást védeni Európában, és az új technológiákat figyelembe venni, olyan jogszabályokat alkotni, amelyekkel a, az értékeinket védeni tudjuk, és a jövőbeli eszközökhöz is alkalmazkodni tudunk, és a hordozhatóság is tiszteletben tartható. És még egyszer, biztos úr, köszönöm szépen az előadást. Grammatikáki szúrja szó. Ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy biztos úr itt van a körünkben a mai napon, és hogy nagyon sok témával foglalkozott a felvezetőjésében, és hát ha nem is egészen konkrét dátumokat jelölt meg, de mégis eléggé precízen fogalmazott. Én szeretnék visszatérni a szellemi tulajdonjognak a kérdéskörére. Ugye ott vannak a felhasználók, ott vannak az alkotók, és ö, úgy tűnik, hogy egy sor megkülönböztetés nagyon felületes csak, mert hogy minden egyes alkotó azt szeretné elérni, hogy egyre elterjedtebb legyen az alkotása, egyre többekhez jusson az el. Na most akkor, amikor a reformról szó esett, akkor az fogalmazódott meg, hogy egyensúly alakuljon ki valamennyi szereplő között a teljes eljárás során, a teljes fellépés során, tehát az alkotók, a jogtulajdonosok között alakuljon ki egy ilyen egyensúly, és az összes szereplők között, akik érintettek a szerzői jogban, az összes részlettel és ányalattal együtt. De a kérdésem az igazándiból, hogy hogyan kívánja elérni ezt az egyensúlyt, és főként hogyan fogja tisztázni azt, hogy a közvetítőknek mi is lehet a szerepköre. Grazie. Il collega eh, Kiucsuk. Köszönöm szépen, tudjuk kollégáik a szót. Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy eljött ma hozzánk, és ezekről a számunkra nagyon fontos kérdésekről beszélt. Azt hallhattuk a bizottságtól, hogy 700 ezer embernyi hiány áll be nem sokára az információs és kommunikációs technológiai ágazatban. Hallhattunk a szakképzésről, és sajnos azt láthatjuk, hogy a jelenlegi lépésekkel nem tudjuk a hiányt pótolni. Milyen konkrét lépéseket tervez a bizottság ezen szakember hiánynak a leküzdésére? Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Köszönöm szépen, biztos úr, amit elmondott. Elmúlt héten itt a szakbizottságban Bogdán Bente egy saját kezdeményezésű jelentését a digitális kor filmjéről vitattunk meg. A bizottság közleménye azt rögzíti, hogy mindeddig csupán 1,5 Afrika az európai filmállománynak digitalizált. Szerintem itt a jogok megszerzésének egyszerűsítése fontos szerepet játszik a jövőben, mert az időt és a költségeket így lehet csökkenteni. Szerintem mindenki számára világos, mennyire fontos az archiválás a filmörökségünk kapcsán, mert ez az élő történelmünk valahol, és az európai nyilvánosság kialakulásához is hozzájárulhat. Most konkrétan mégis megkérdezem öntől, hogy az Európai Bizottság szemében ez hogy áll, hogyan kívánják a jogok megszerzését egyszerűsíteni, és az európai harmonizációt a szerzői jog vonatkozásában hogyan tudják konkrétan alakítani. Szerintem nem csak alacsonyabb tranzakciós költségekre van szükség, a biztosítás érdekében, hanem harmonizálni kell a szerzői jogot az aktuális filmtermelésre és terjesztésre nézve is. Köszönöm. Kollega prego, appena Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, köszönjük szépen, hogy ezen terveket bemutatta a számunkra. 87%-a a moziknak már digitális gépekkel dolgozik, vetítőgépekkel, de több mint 30, 300 moziban még a digitalizáció még várat magára. Gondolok itt többek között Romániára, de akár Olaszországra vagy Németországra. Főként olyan kis mozikról van szó, amelyek kis falvakban vagy városokban működnek, mégis ezen mozik az egyetlen útjai, módjai annak, hogy egyesek kulturális ilyen értékekhez jussanak hozzá. Márpedig a digitális vetítőgépek rendkívül költségesek és meghaladja a rendelkezése álló forrásokat ezeneken helyeken. A kérdésem a következő. Az Európai Bizottság tervezett további forrásokat, például a média programból, a célból, hogy ezt a digitalizációs folyamatot véghez lehessen vitni, és mit terveznek a különböző kulturális központokkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Svetovjeszki kollégának adjuk meg a szót. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, przede wszystkim chcę pogratulować ambitnego... Elnök asszony, biztos úr, mindenek előtt szeretnék gratulálni ezért a nagyon ambiciózus tervét, amely 2015-ről szól. Persze nem lesz könnyű mindezt megválasz, megvalósítani, de hát mindent megtesznek ezért. Na most a következő kérdéseim lenne. A jogalkotással kapcsolatosan a kérdésem az, hogy a technológia ugye mindig egy lépéssel előrébb tart, mint a jogalkotás. Például nyomon követjük ugye a Galileót, a Kopernikus, illetve hát az összes műholdas programot, vagy egyéb programokat, amelyek a földi sugárzásban valósulnak meg. Nos, ezeknél tervezik-e az, hogy az a hatalmas űr, amely tátog a jogalkotás és a technológia lehetőségek között, ez az űr megszűnjék. Na most visszatérnék a következő kérdésre, a TTIP tévára Verhagen úr e témában járt el a korábbiakban, ö, hogyan látja, milyen mentességek, milyen kulturális kivételek lehetősége nyílik meg a transatlanti kapcsolatokban. Ez lett volna a második témám, nagyon fontos témáról van szó. A harmadik téma pedig a roaming, a barangolásnak a témája, amely rendkívüli fontosságú a fiatalok szempontjából. A 2015-ösről évről már szó esett, de kérdezem azt, hogy mennyire optimista a témában. Hogyan látja milyen lehetőség van arra, hogy jelentős mértékben csökkenjen a barangolás költsége. És hát nagyon ambiciózus célekről van szó, kérem a sikerek ezekhez. Elnök, köszönöm szépen, Julie Harvey a szó. Um, thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon bonyolult és technikai jellegű témával foglalkozunk ma. Egy egyszerű, de nagyon komoly kérdésem lesz. A digitális egységes piacért felelős ön, és kérdés, hogy lehetne más sorrendbe tenni az elnevezést, lehetne azt mondani, hogy a digitális társadalom és gazdaság biztosa ön. Ami pedig a szabályozást illeti, erről hallhattunk, de az emberekről nem sokat. A kiberbiztonságról és a fogyasztókról volt szó, de én úgy gondolom, hogy a társadalomra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, hiszen egyenlőre a társadalmat, az embereket elhanyagoljuk. A kulturális ágazat múltjáról beszélt, arról, hogy hogyan lehet a kultúrát, a hagyatékot megőrizni, és nem beszélt arról, hogy hogyan lehetne kísérletezni, újat kipróbálni, teremteni. Én azt szeretném látni, hogy hogyan lehetne a társadalom barátabbá tenni a tárcáját. Köszönöm szépen, és Kulácsi urat hallgassuk meg kollégánkat. Krasnodeszki, menj parera. Krasnodeszki. Krasnodeszki javítja magát az elnök asszony. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Problem jest w tym, że... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Igen, tudom, elismerem, a lengyel neveket nem könnyű kiejteni, és ö, ö, néha nehéz is megkülönböztetnünk, hogy éppen melyikünk neve hangzik el. Tudom, nagyon nehéz a nyelvünk, de ezzel együtt bátorítom önöket, hogy tanulják meg a lengyel nyelvet, és hát a magam részéről pedig fontosnak tartom hogy az anyanyelvemen szóljak, ha bár angolul vagy németül is szólhatnék, de most a lengyelt válaszom. Kérdésem. Egy általános jellegű kérdéssel kezdeném. Nemrégiben az európai médiumok bejelentették azt, hogy Finnországban lemondtak az iskolákban arról, hogy a kézírást tanítsák. Tehát úgy döntöttek, hogy most már csak a klaviatúra révén tanítják meg a gyerekeket írni. Ez persze egy példa a sok közül, amely jól mutatja, hogy az internet mennyire nagy fontosságot ölt. A technológiai fejlődés mindig hasznos, mindig kívánatos, de ugyanakkor visszavethet bizonyos képességeket. A digitalizációról pedig tudjuk, hogy nem mindig használ a kultúrának nem mindig szolgálja a kultúra javát, akár árthat is a technológia fejlődése a kultúrának. Hát nézzünk csak körül. Ott vannak a különböző hálózatok, és azt látjuk, hogy a szociális hálózatok nagyon gyakran elszegényítik a kultúrát, legalábbis nálunk. Na most biztos úr, ön, mint a kérdésnek a felelőse, hogyan látja a kulturális örökségnek a kérdését, ezen hagyományoknak a kérdését, amelyek sorában lehet említeni a könyveket. A könyvek nélkülözhetetlenek és pótolhatatlanok. Vagy gondoljunk arra, hogy az iskolákban a tanároknak az élő szava is nélkülözhetetlen. Egy kivetített fólia például, kivetített képek nem pótolhatják az élő tanárnak az élő szavát. Természetesen a tanároknak uralniuk kell az új médiumokat, az internetet, és e tekintetben ön biztos, hogy nagyon lelkesen nyilvánult meg, de ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy az írás, az olvasás, a hagyományos értelmezésükben továbbra is nagyon fontosak kell, hogy legyenek. arra is szükség van, hogy egyéb képességek is fennmaradjanak, azokra is koncentráljunk. Például most gondolhatok olyan területekre, mint a sajtóolvasás, a sajtóknak, a mi, orgánumoknak a minőségi megléte. E témában láthatjuk azt, hogy többek között mi történik Németországban, és az, ami a digitális piacon zajlik, az világosá kell, hogy tegye a számunkra, hogy ez a piac hogyan működik, és milyen korlátja is vannak adott esetben. Átérnék a második kérdéskörre, a szerzői jogokról tett említést, biztos úr. És e témában különböző köröktől kaptunk megkereséseket. Ők attól tartanak, hogy a nemzeti szintű jogvédelem csorbát szenved. Legalábbis meggyengül. A különböző tartalom előállítók úgy vélik, hogy fennáll a veszély annak, hogy különböző koncentrációk mennek végbe. tébe. például az amerikai produktörök, producerek, akár a mi film művészetünket fogják így módon felfalni. De most gondolhatnánk más területekre is természetesen, mint a könyvek területére, tehát nagyon erőteljes ügynökségekkel, ügynökökkel rendelkeznek, ami megkérdőlezheti Európának a kulturális gazdagságát sok szívűségét. Kérdése pedig az, hogy akkor, amikor majd az új irányelveken dolgozik, akkor ezen szempontokat figyelembe fogja -e venni, és koncentrál-e majd ezekre az értékekre, amelyek megőrizendők, megóvandók, és odafigyelek előmödön a is sok, sokszínűségre. Gyakorlunk, kollega. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyjából ugyanezen az állásponton vagyok. Én is félek ettől a technológia láztól, ami veszélybe sodorhat néhány régi létező dolgot, amely tényleg minőségi és magas szintű kultúrát képvisel számunkra. Itt van például a könyv, a papírformátumú könyv. De amikor technológiáról beszélünk, akkor is igazándiból a formátumról van szó, nem pedig a tartalomról. Mindannyian jó minőségű európai identitású tartalmat szeretnénk látni mindenhol. Szeretném megemlíteni egy, azt a találkozót, amire nemrégiben került sor, egészen pontosan az ön meghallgatására gondolok nagy benyomást keltett bennem az, amit akkor mondott. Beszélt arról, hogy milyen komoly szerepet töltött be a mozi az emberek életében, milyen fontos társadalmi szerepe volt a mozinak az emberek életében. A mozi modernizálásra szorul én úgy gondolom, hogy nagyon erősen kellene küzdenünk azért, hogy a régi értékeket, a könyveket megőrizzük, ugyanígy az újságot, amit reggelente olvasunk. Szeretnék még néhány szót szólni az úgynevezett Európai Filmfórumról. Ez valami olyan dolog, mint egy fehér bálna, ami nem, amit nem sűrűn látunk, de néha-néha előtűnik. És nem nagyon tudjuk, hogy milyen az. Azt szeretném tudni, hogy mit tudna nekünk erről a Fehér Bárnáról, az Európai Filmfórumról mondani. Köszönöm, Gyakon úr! Nagyon sok pontosítást kérő kérdés hangzott el. A biztos úrnak adom meg az ott 20 percre. Meggyőződésem, hogy az európai filmnek van jövője, lehet jövője, és hogy itt a tagállamokkal a stratégiánkat optimalizálni kell továbbra is az viszonylag sokat teszünk az európai film, mint kulturális jószág érdekében, de ide tartozik a film támogatás számos tagállamban, európai szinten is, aztán ide tartozik a közszolgálati rádiózás, Számos tagállamban olyan rádiónk, tévénk van, amely közszolgálati, ami azt jelenti, hogy díjakból és nem csak reklámbevételekből finanszírozódnak ezek. És az elmúlt évtizedekben elfogadtuk ezt a duális rádió és televízió rendet, bár a díjak a versenyt csorbítják, de azért azt mondtuk, hogy ez a duális rend, ez egy minőségbiztosítás irányába hat és jó lenne, hogyha a közszolgálati rádió is ebben látná a feladatát, és nem csak abban, hogy nézettséget, hallgatottságot érjen el az rtl szemben, hanem igenis van egy kulturális missziója is ennek a közszolgálati rádiónak, tévének. Azt miatt aggódnak, hogy a technológiák adott esetben veszélyt is jelentenek. Biztos egészen biztosan nem lehet ezt megkérdőjelezni, de nem hiszem, hogy a technológiai fejlődést be lehet tiltani. Szabályokat alkalmazhatunk rá, közbeavatkozhatunk, alakíthatjuk ezt. Nyolc évvel ezelőtt még nem volt iPhone. Fogadni mernék viszont, hogy ez a forradalom még fel is gyorsul. Abból indulok ki, hogy a következő öt évben a műszaki haladás, a hardware-szoftver átalakulása olyan dimenziót ér el, mint amit az elmúlt tíz évben tudott csak elérni. És hogyha elmennek a kutató laboratóriumunkba, megnézik a startupokat, ezeket a fiatal embereket, hihetetlen sebességet látnak a kreativitásban, és ez azt is jelenti, hogy itt azért egy komoly gazdasági pénzügyi ösztönző is létezik, amely a te- műszaki, a technológiai forradalom hajtó ereje, és ez a gyorsaság fokozódik. Nekünk az a dolgunk, hogy szabályokat alkossunk, például a fiatalok védelme, az ifjúságvédelem, az audiovizuális irányelvhez is hozzátartozik ez, illetve az ifjúságvédelem módosítása, kiegészítése, hogy a fiatalok számára legalább megnehezítsük, hogy pornográf tartalmakhoz jussanak, hogy erőszakos tartalmakhoz jussanak, vagy adott esetben bűnözői szándékot erősítő tartalmazó tartalmakhoz jussanak. Tehát ez rendkívül fontos, hogyha az audiovizuális irányelőt akarjuk módosítani. A táblagépek esetében kevésbé aggódom az olvasás miatt, inkább az írás miatt, hogy valaki papírról olvas el le valamit, vagy elektronikus betűket olvas, az alapvetően szerintem ugyanaz, nem? De az világos, hogy az írott írás tehát megkérdőjeleződhet, tehát a kézírás megkérdőjeleződhet ebben a formájában, hogy összekötjük a betűket. Az írás egy kulturális jószág, mert aki ír, az intenzívebben gondolkodik. Tehát azt mondom, ha valaki ír egy levelet, vagy, egy, vagy kézzel rendel meg valamit, akkor alaposabban végig kell gondolni, mint hogyha táblagépen teszi ezt meg külön betűket beütve egyenként mert tele van rövidítésekkel, hibákkal, különböző jelekkel, amelyeket kialakítottak. Most persze ez konzervatív hangzás is lehet, de ezért azt gondolom, hogy legalább a következő generációra nézve a kézírást az első osztálytól kezdve, mint fontos képesség ö, oktassuk. Mert ez fontos a fiatalok számára. Lehet, hogy húsz év múlva felismerik, hogy erre nincs már szükség, de egyelőre azt látom, hogy a munkafolyamatokban is a kézírásos jegyzet, amit lerakunk egy íróasztalra a kollégának, és nem csak az elektronikus jegyzet játszik szerepet, és hogyha önök is így látják ezt, akkor kövessünk el közösen mindent annak érdekében, hogy a tagállami szinten, amelyek az alapoktatásért felelnek, az iskolai kötelezettségért felelnek, és az ottani tartalmakért is felelnek, nos, hogy ez a dolog ne szűnjön meg túlságosan gyorsan. Igen, én egy európai szerzői jogot szeretnék elérni definíciójában. Mit is jelent ez? Mondok egy példát hogyha egy zenész vagy egy költő oda az állam Baden-Württembergben mondjuk valamilyen vándordalt talál ki, hogy milyen szép az a hegység a svédise álba, akkor Rigában vagy Lisszabonban ezt nem nagyon fogják megvenni, elolvasni, elénekelni. Vagyis ha a szellemi tulajdonnak csak regionális dimenziója van, és nincs nincsen, és a tartalma miatt nem tud áttépni határokat, akkor azt kell, hogy mondjam, jó, a szubszidiaritás elve érvényesül, nem kell itt, nincs rá szükség, hogy európai hasznosítási szabályokat alkossunk, és európai szinti szerzői jogot. Itt olyan itt azokra kéne ezt vonatkoztatni, amelyek, amelyek határokon átnyúló jelentőségűek. Ez hát itt csak mondom egy példaként, a YouTube-on keresztül mindent le lehet tölteni, minden zenét, és nem fizetnek érte. Régebben ugye a hanghordozó a hanglemez volt, ezt boltban árusították, hogy kell. És hogyha egy magnószalagot lemásoltak, mag, akkor az ember büntetendővé vált. Persze attól még lemásolták. Eh, eh, a piac viszont stabil volt, ez egy biztonságos terméket jelentett, a boltba árusították, ott kifizették a zenét, és aki ezt eh, létrehozta, az ebből részesedett fix módon. A kérdés, hogy szükség van -e erre a jövőben is, Ebben az esetben meg kell keresni a YouTube-ot, a Google-t, vagy bárki mást, hogy a letöltését kérjenek valamit. Erre kell kötelezni őket, és ennek egy részét adják tovább annak, aki a szellemi tulajdonjog. A zene előállítójáról beszélek, a költőről, a gondolkodóról, az íróról beszélek. Erről szól a dolog, ez a döntő és azt állítom, ha e, ezt nem tudjuk elérni, akkor nem lesz egy következő generáció, akik szellemi tulajdont hoznak létre, szellemi terméket. Ahol nincsen piaci érték, nincsen érdeklődés, tisztán altruista módon a legkevesebben gondolkoznak. Szinte mindenki annyira egoista, hogy meg akar élni a munkájából, mert a gyerekeinek enni akar adni, és hát végül is mindenki valamilyen pályát, karriert is szeretne csinálni, majdnem. Vagyis a tagállamokkal és az európai távközlési ágazattal szeretnénk célokat megállapítani a az oktatással, a felsőoktatással kapcsolatban. Tehát szeretnénk látni, hogy az informatikusokkal szemben mit várunk 2020-ban, 2025-ben, 2030-ban körülbelül a best case, worst case esetek, milyen képzés van, és mennyi képzési hely van, és mennyire van szükség és utána össze kell gyűjteni ezeket a helyeket a tagállamoktól, amíg nincs elég ilyen tanulóhely, a, a, mirta gazdaság igényel, vagy adott esetben a zöld kártyát vezethetjük be, hogy más munkaerőpiacról csalogathassunk ide embereket, hogyan tudjunk vonzóvá válni az indiaiak számára, akik ne Amerikába menjenek, hanem hozzánk. A Mumbai-ban élő, a Bombay-ban élő indiai azért nem jön ide például, mert 28 engedélyt kell kérnie, mert nincs egységes piac, mert 28 különböző adatvédelmet kell betartania, mert ha startupként az adatvédelem területén 28 különböző szabályt kell betartani, akkor ez a bürokráciában óriási ráfordítás. Sokkal egyszerűbb mindjárt az Egyesült Államokba menni, ott 300 millió embernek van egy közös nyelve, egy közös joga, egy működő egységes piaca. Tehát az egységes piac, a belső piac nagyon fontos, hogyha vonzóvá akarunk válni az IT piacán. Elementális szükségszerűség, hogy úgy mondjam. Ön említette a gyorsaságot, a sebességet, hogy késünk éppen ezért ambíciózusnak kell lennünk, ezért nem három évig kell tárgyalni, hogy a mandátum a tanács szintjén korábban szülesse meg az adatvédelmi rendeletet. 2012 első fél évben Redding asszony előterjesztette. Ha minden jól megy, három és fél év után tudják elfogadni. Nem azért, mert eddig tárgyaltak róla, hanem a, a Snowdenig az tagállamok egy része nem győződött meg arról, hogy szükség van arra, hogy európai szintre emeljük az adatvédelmi jogot. Az én hazám is így tett. És úgy gondolták sokan, hogy a nemzeti jogra van szükség, az a jobbik megoldás. Elmúlt héten, a digit, amikor a miniszterekkel vacsoráztam, feltettem egy kérdést. Kedves kollégák, készek vagytok-e arra, hogy európai szintre vigyük a digitális jogalkotást? Vagy nem akarjátok ezt? És végül is egy tagállami miniszter esetében, aki gazdaságért, a digitális aspektusért felel, nos, a fő munkahelye nem a nemzeti parlamentben és a minisztériumban kéne, hogy legyen, hanem a tanácsban, Luxemburgban és Brüsszelben és trilógusban az önökkel együtt. Hogyha azt látjuk, hogy digitális miniszter nem nemzeti szinten, vagy regionális szinten dolgozik, hogyha azt gondolom, hogy a digitális stratégia szinte a legfontosabb téma Európában. Itt több Európára van szükség, mert különben a Google nem fogja betartani a szabályainkat, nem fogja méltányolni a szabályainkat. A TTIP-nél el kell, hogy mondjam, ez a dágazat, ami bennünket érint. A film, a média, az oktatás, az elektronikus kultúra, az elektronikus könyvtárak. Nem fogunk róla tárgyalni szerintem, mert szerintem nem csak egy versenypiacról beszélünk itt, hanem alapellátásról, közérdekről beszélünk, hogy hogyan gondolkodunk az emberekről, a kultúránkról. Ezért aztán ezt ö, ki kell venni innen, távol kell tartani innen, és a mandátum nem tartalmaz súlypontot a TTIP keretében folyó tárgyalásokon. Szóba került még a roaming. Ez egy igen okos elemzés volt. A roamingra szükség van, ez vitathatatlan. Egy egységes piacon nem lehet határokon átnyúló díjakat alkalmazni. Hogyha most valaki Németországból, Aachenből tele, telefonál Gármis Párten Kirchenbe, akkor ez 500 kilométeres telefon. Hogyha Ajpenba vagy Málmediba, Kelet-Belgiumba telefonálnak, 30 kilométerre telefonálnak. Mégis az a helyzet, a 30 kilométer, hogyha alacsonyabbak a vezetékköltségek, az operatív költségek sokkal többe kerülnek a díjak szintjén, mint nemzeti szinten. Az egységes piac csak akkor szava hihető, hogyha a roaming megszűnik, és hogyha a nemzeti határok itt nem játszanak szerepet. Csak a határaink még Napóleontól származnak, a Bécsi kongresszustól származnak, a Versailles konferenciától származnak, illetve a második világháború után Jaltától jönnek. De Napóleon még nem igazából gondolkodott a digitális forradalom keretében. Akkoriban még mindig a posta volt, adott esetben futárokkal vagy galambokkal dolgoztak, vagyis ezek a határok a digitális térségeinkkel, a digitális érdekeinkkel semmire, semennyire sem függenek össze. Egyébként pedig azt tudom mondani, a digitális gazdaság és társadalom, mint kifejezés nekem volt fontos, az én ötletem volt, mert van ez egyrészt egy gazdasági tényező, de van szociális következménye is annak, amit történik, esélyeket kínál, lehetőségeket kínál, ezért aztán itt nem csak egy műszaki forradalomról beszélünk, hanem egy nagy társadalompolitikai kihívásról is. Hogy felhívjuk a figyelmet a veszélyekre, nem kell mindent föltenni a világhálóra, elektronikus üzenetek esetében, a WhatsApp és egyéb esetekben védjük magunkat, adatbiztonságra is gondolni kell. Ezért aztán tudatosabban kell, tudatosan választottam ezt a fogalmazást, Juncker úr elfogadta. Molto con il collega Morgano, che mi ha promesso che sarà brevissimo, ma avevamo dimenticato di dargli la parola. Preferisco che la faccia... Elnézést kérek eh, Morgano kollégától, eh, akinek nem adtam meg az előbb a szót, most megadom. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a biztos úrnak az előadást is, és eh, hallottam és üdvözlöm, hogy felkívánja gyorsítani az irányelv létrehozásának a folyamatát az audiovizuális szolgáltatásokról, illetve az inter- a szellemi tulajdonjog szabályozásával kapcsolatban is gyorsabb lépésekre készülnek. A kérdésem a következő lenne a TTIP-fel kapcsolatban. Terveznek-e egy újabb eh, irányelv eh, megalkotását, vagy esetleg eh, a jelenleginek a felülvizsgálatát, a folyamat felgyorsítását. Jó lenne, hogyha elkerülnénk a nehézségeket, hiszen tárgyalások vannak folyamatban, nem szabad, hogy a lassú jogalkotás miatt torlódás alakuljon ki. Következő kérdésem pedig az európai kreatív kulturális ipart érinti. A többi kollégához hasonlóan én is arra kérem önt, hogy szentel, szenteljen nagy figyelmet ennek az iparágnak, hiszen Európa szerte 5 millióan dolgoznak az ágazatban, és a GDP-ben is nagy ö, súlyt ö, tesz ki. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak, mondja az elnök. Igen, igen. Szóval Természetesen szó sincs arról, hogy csak úgy summásan állt vizsgáljuk a javaslatokat, és aztán úgy lépjünk tovább. Az alapaktus az adatvédelem tekintetében 2012-ből származik. Az utóbbi két évben ugyanakkor ö, kevesebb történt, mint az utolsó fél évben. Ö, gyakorlatilag a tanács nem ö, gyorsabban haladt most, mint, mint ugye ö, korábban. Ami pedig a, az egységes piacnak a kérdését illeti a telekom témában, a barangolás témájában, a spektrumpolitikában 2014 áprilisában fogalmazta meg az Európai Parlament az álláspontját a e témákban. Na most a tanács a maga részéről pedig nem adott felhatalmazást ezen témákban, miközben egy év gyakorlatilag eltelt azóta. Ez így nem fogadható el, és ezek olyan késedelmek, amelyeket úgy gondolom, hogy az Unió nem engedhet meg magának. Természetesen itt most a részletekbe kellene bocsátkozni, hogy tovább tudjunk lépni, de mégis, hogyha a tanácsban már kilakult volna egy álláspont, egy egységes álláspont, akkor már az internetek a semlegeségje témájában tovább léphettünk volna. De hát egyéb kérdésekben is. De ha nincs felhatalmazás, ha nem születik ilyen felhatalmazás, akkor nem tudunk tovább lépni. Tehát nem arról van szó, hogy én nem szeretném elmélyülten végezni a munkámat, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ilyen akadályok adódtak, a magunk részéről pedig elszántak vagyunk a tovább lépésre. A bizottság a refitel kapcsolatos javaslatát megtette, és ennek fényében pedig majd előtegeztem a reformtervünket, és ezt tudjuk majd megvitatni, illetve ezt tudjuk módosítani, annak a fényében, hogy a piacok, a technológiák, a technikák hogyan alakulnak, és nem szabad, hogy elteljen további két év, és remélem, hogy 2016 végére, 2017 elejére már az új irányelv hatályosulhat. Ennél köszönöm szépen, köszönjük szépen, hogy időt szánt a számunkra, és elmélyült válaszokat ad a kérdéseinkre. Azt is megfogalmazom, hogy mindannyian, valamennyi kollégám és jó magam is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a ttip kapcsolatosan megnyugtató szavakat fogalmazott meg. Elmondta azt, hogy meddig terjed a hatókör, is, mi az, ami nem kerül be a TTIP-nek a hatókörébe. Az online biztonságról is szólt ejtett, a biztonság kérdése valóban nagyon fontos kérdéskör. Nagyon köszönöm, hogy erről beszélt, mert hogy februárban emlékeztetnék arra, hogy bekövetkezik az a nap, amely a biztonságos internet szolgáltatásokról szól, a Safer Internet tehát, és ezt tovább fogja folytatni ezt a programot. Kívánok önnek nagyon eredményes tevékenységet.